Hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pontunk az Eritrájának nyújtott uniós fejlesztési támogatás az emberi jogi jogsértések dokumentált esetek tükrében, és ezzel kapcsolatban a bizottság nyilatkozata, Nimitz biztos úrnak megadom a szót. Tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy a, ez a, ezt a témát napirendre tűzték, tehát az Eritreának nyújtott uniós fejlesztési támogatása az emberi jogi jogsértések dokumentált esetének tükrében kérdés megvizsgáljuk. Ezeket a kérdéseket, az emberi jogi kérdéseket folyamatosan tárgyaljuk az ö, emberi jogi párbeszédben, így Eritreával is. Eritrea sajnálatos módon továbbra sem tartja tiszteletben saját kötelezettségvállalásait, és nem tartja tiszteletben az emberi jogokat konkrét gesztusokra van szükség. Például a titokban fogva tart, 2001 óta nitok, titokban fogva tartott foglyok szabadon bocsátását, konkrétan Iszákura gondolok, aki Eritrea és EU-s állampolgár. A nemzetközi fórumokon is gondot jelent ez, például az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésein